követik, és azokat is, akik itt vannak a teremben, és fent ülnek a látogatói tribünön, hogy sajnos nincs itt minden európai parlamenti képviselő. Ennek az az oka, hogy egy technikai malőr történt, gyakorlatilag az összes belga repülőtér érintett. Reméljük, hogy ezeket újra meg fogják tudni nyitni a mai napon 4 órakor. Ezt azért szerettem volna elmondani, hogy az Európai Parlament képviselőinek imázsát megfelelőképpen értékeljük. A jegyzőkönyveket megtalálják